Október 4-én jelent meg ez a cikk. Az illegális fakitermelés felel a, szég, a széndiokszid kibocsátás egy ötödéért, több széndiokszidot bocsátanak ki az illegális erdőtüzek, mint az autók, a hajók és a közötti közlekedés összeg összességében az illegális fakitermelés veszélye, veszélye az őshonos lakosságra és a biodiverzitásra nézvést. Aztán az Economist heti labból is idézek, augusztus 23-i cikkez idézek, csak azáltal, hogy 2005 és 2013 között kevesebb fát vágtak ki, 8 év alatt Brazília hatszor annyi széndiokszid kibocsátást takarított meg, mint az ultrazöld Németország. A világ egyik legköltségesebb megújuló energia energiarezsimjének bevezetésével. Ilyen módon tehát a fák védelme méről szóló érve nem nélkülözhető és nem haladható meg senkivel. És ezzel szeretném a FLECT program fontosságát kiemelni, elnök asszony. Két számot mondok, az illegális FAM értékem mintegy 100 milliárd dollárt tesz ki évente. Az Interpol becslése szerint az illegális fakivágás az össz erdészeti tevékenység mintegy 30%-át teszi ki, ez egész világra vetítve. Nos, ezeknek fényében elnök asszony szólnék az auditról, a következtetéseinkről és ajánlásainkról, mielőtt a audit, tehát a számbevőszéki tevékenységről beszélek, röviden bemutatom a programot. 2003-ban vezettük be a Forest Law Enforcement Governance tervet, a FLECT-et. Ez tartalmaz két elemet, egy keresleti és kínálati elemet, és a célja a FNECT-nek az, hogy egy olyan, hogy támogassa az erdő gazdálkodás fejlesztését a fakitermelők országában, illetve csökkentse az illegálisan kitervelt fa importját az EU-ba. A FLECT 2005-ben például behozatali tilalmat rendeltünk el a FLECT keretén belül, ez a terv egyik fő eleme, eleme a VPA, tehát az önkéntes partneri megállapodás az EU-val. A VPA-k, tehát az Európai Unió és a mm, fatermelő és fa exportáló országok együttműködése, arra kötelezve mindkét felet, hogy csak legálisan kitermelt fát és fatermékeket kell kereskedjenek. 2003 és 2013 között összességében 300 milliárd euró erőt alokált az Európai Unió két csatornán keresztül, egyrészt az általános költségvetésen belül, másrészt az EDF-en belül. Az auditról szólok most. Az audit az akcióterv teljes időszakára kiterjedt, tehát a 2003-tól 2013-14-ig terjedő időszakra, az auditot pedig múlt év második felében, tehát 2014 második felében hajtottuk végre, az audit, audit pedig főleg az akcióterv igazgatására koncentrált, a tervet felépítésére, cél kitűzéseire, valamint a FLECT akcióterve hatékonyságát vizsgáltuk meg. Szólnék az audit eredményeiről, A FLECT akcióterv foglalko- választ ad-e az illegális fakivágások kérdésére? Válaszunk igen. Is viewed as... Ezt innovatívnak tekinthetjük. Miért? Azért, mert kombinálja a kereskedelmi kezdeményezés előnyeit a fejlesztési segéllyel, és a partnerországot is bevonja mindebbe. A előrehaladása és az eredmények elérése szerintünk nagyon nehezen mérhetőek viszont. Miért? Azért, mert nincsenek világos céle, célok és mérföldkövek az odavezető úton. Ez egyik gond a sok közül. Négy ország, Görögország, Spanyolország, Magyarország és Románia még nem hajtott a teljes mértékben vége az EU vonatkozó jogszabályait, amelyeket 2010-ben fogadtak el, a vonatkozó rendeletet, és az egységes piacon a kereskedelmi lánc csak annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme az. Ez tehát azt jelenti, hogy az illegális fakitermelés, fakitermelés eh, eh, eredményét e négy tagállamon keresztül mert mindig lehet be lehet hozni az EU-ba. Miközben az EU egy olyan engedélyezési rendszer vezetett be, miszerint a fakitermelő országok világszerte csak legális fát tudnak exportálni az EU-ba. Hát itt némileg némi ellentmondás szaglik, ugye egyrészt a fakitermelő országokat az EU arra oktatja, hogy csak legálisan kitermelt fát szállítsanak ki, míg mindeközben megengedjük az illegálisan kivágott fa behozatalát az EU-ba, az EU piacára, egy gyenge láncszemeken keresztül. Lehetőség van arra is, és a bizottság biztosan megemlíti majd, minden négy tagállam ellen kötelezettségszegési eljárást terveznek indítani, más és más ütemezésben emiatt. Felmerül a kérdés, hogy vajon a bizottság rangsorolta-e támogatásait a cselekvési terv alapján? A válasz az, hogy nem. Tehát hiányzott a rangsorolás. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott pénzügyi és technikai támogatást szétterítették egy nagyon nagy országcsoportra, és ez úgymond felhígította magát a támogatást, meg annak a hatásait is. Így aztán úgy zárhatjuk le, hogy a teljes EU támogatás a fakitermelő országoknak nem volt eléggé eredményes és hatékony. A megvizsgált projektek gondokat mutattak, a közhatóságok és a közigazgatás és intézmények működésének megerősítésére van szükség, és a civil szervezetek jobb bevonása is igényként fogalmazható meg. Az is kiderült, hogy az engedélyezési rendszerek felé való haladás lassú. Egyetlen fakitermelő ország sem kapott még teljesen, teljes kiterjedési flat engedélyrendszert. Úgyhogy egyfajta elfáradás érzékelhető, kifáradás az adott tagállamokban, ezekben az államokban a rendszerrel szemben. A monitoring és a jelentés készítés sem kielégítő, a bizottság nem készített szerintünk rendszeresen jelentést a cselekvési terv előrehaladásáról, és ahogy a dokumentumban is említjük az audit jelentésben, nincs elég erőteljes adatbázis sem, és ez önmagában gond, hiszen ha nincs elég adat, meg nem ismerjük az adatokat, nagyon nehéz képet alkotni és szakpolitikát irányítani. Az Európai Bizottság vajon élte kezdeményezéssel? Ez egyik kérdés. Igen, többel is. Különösen 2014 második felében mikor a számbevőszék vizsgálata végrehajtásra került, de nem közvetlenül kerültek összekapcsolásra ezek a tevékenységek. A számbevőszék elindította, a bizottság is elkezdett ilyen kezdeményezést, hogy lépek tovább az ajánlásokra. Mit ajánlunk tehát? Először is azt, hogy a bizottság határoz meg konkrét világos célokat, és 2016-tól 20-ig az elérések, ennek, ezek elérésének módszereit. A második ajánlás. Aztán a fakitermelési rendelet szigorú végrehajtására van szükség minden tagállamban. Tudom, hogy most indulnak szabálysértési eljárások tagállamok ellene miatt, úgyhogy valami lép történt. Aztán a magán tanúsítványozó szervek jobb bevonására is, szükség, is lehetne támaszkodni. Ilyenek vannak, és jobban kéne kihasználni őket, mint most. Negyed, negyedik ajánlás. Ahogy mondtam az eredményekben, rangsorolás van szükség a fakitermő országok irányában, tehát úgy gondoljuk, hogy az EU pénzek oda kéne menjenek, ahol a hatásuk maximalizálható, ahelyett, hogy, hogy felhígítjük, széterítjük a FLEG támogatásokat. Következő ajánlás. A bizottság kéne, el kéne kezdje a jelentéseket, és két évenként kéne jelentsem a FLEG cselekvési terv végrehajtásáról, a legutóbbi időszakban vonatkozóan, és az utolsó ajánlás, a mostani ajánlásokat arra is lehetne használni, hogy a mostani módszertant módosítsák ezek alapján. Hagy tegyem hozzá, hogy a bizottság jóvá hagyta, elfogadta mind a hat ajánlást, melyet a számvőszék megfogalmazott. Néhány zárszó, zárszó néhány mondat a jelentéstevő volt a javasolt munkadokumentumról, Celler úr javasolta ezt. Nagy érdeklődéssel olvastam az ajánlásokat, melyeket a 7-estől 17-es bekezdésben irányoz elő. Meg kell mondjam, nagyon pontosak ezek. Az adit jelentés, illetve az audit eredményeknek ez pontosan illeszkedik, szerintük realisták is. Kihegyezik a megfelelő gyenge pontokra ezeket az intézkedéseket, amelyekkel a bizottságnak foglalkoznia is kell. Úgyhogy szeretnék is gratulálni e munkaanyaghoz a szerzőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük szépen, Pinkston úr, most pedig az előadó Celler kollega kapcsolat, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Pinkston számvevőnek az egész számvevőszéknek és Pinkston úr munkatársainak is ezt a jelentést. Az illegális fakitermelésről nem csak trópusi fáról, hanem összességében az illegális fakitermelés problémájáról van szó. Hogy ennek milyen súlya van ennek a jelenti, jelenségnek, erről Pinkston úr már beszélt. Tegnap kezdődött meg a COP21 Párizsban, úgy hiszem, hogy ez külön fényt vett külön aktualitást ad ennek a témának. Miután elolvastam a szembevészek jelentését, mielőtt elolvastam, azt gondoltam, hogy ez érdekes téma. Miután elolvastam, haragra lobbantam, hiszen a jelentés világosá teszi, hogy mindaközött, amit a szép politikai beszédekben elmondunk, hogy mit kell tenni, és a között ami a valóság, hatalmas különbség tátunk, hatalmas szakadék tátunk. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék jelentését apropóként kell vennünk, hogy igazán elmélyülten foglalkozunk ezzel a kérdés, kérdéssel. 15 milliárd dollárra becsülik azt a nemzetgazdasági kárt, am, amelyet azok az országok szenvednek el, ahol um, illegálisan termelik ki a fát, és ilyen módon például az adókat nem fizetik meg. Összességében ezen egy 100 milliárd dolláros üzlet évente, ahogy ön Pinkston úr mondta, sejthető, hogy nem ilyen baltás egyéni elkövetők, hogy úgy mondjuk baltás fakivágók, akik kivagdossák a fákat, hanem egész nagy szervezet, bűnszervezetek, akik ezt a munkát végzik és ezen túl, azon túl, hogy károsítják a környezetet, a biodiverzitást veszélyeztetik, a őshonos lakosságot is veszélyeztetik, de veszélyeztetik egész bolygónk éghajlatát. A 2003-ban megfogalmazott cél, hogy szabályokkal, keretfeltételekkel, a partnerországokkal együttműködve ehm, eredményekre jussunk. Nos, ez a cél helyes volt. De a számvevőszék jelentés sajtóközleményének címét címeként azt választotta, az EU söprögessen a haj, saját házatáján is. Nos, sok ország ezt még, ennek még mindig nem felel meg, azaz a 2010-es rendeletet még mindig nem érvényesítik, nem alkalmazzák. Hát öt év telt el a rendelet hatályba lépése óta, és vannak tagállamok, ahol még mindig nem alkalmazzák a rendelet szabályait. Újton újra olvasunk jelentéseket arról, hogy az európai államokban illegálisan vágnak ki fát, hogy a szomszéd, szomszédországokban a szomszédsági eszköz segítségével illegálisan kivágott fát importálunk, Nemrégiben hallottunk egy ukrán esetről. Egy szóval azt mondhatjuk, hogy a helyzet aggasztó. És igazán szükség van arra, hogy elmélyítsük az erőfeszítéseinket. Teljességgel érthetetlen számomra, már a hatásköri problémáról szólva, teljesen érthetetlen számomra, hogy a bizottság hogyan jár el. A DEFCO főigazgatóság a FLECT eszközeinek igazgatásáért felel és az Ákácsi országokkal, Guyanával és Hondurásszal eh, tárgyalja meg a megállapodásokat. A környezetvédelmi főigazgatóság pedig az ázsiai országokkal tárgyalja, köti meg a szerződéseket. A két főigazgatóság együtt felel a latin-amerikai országokért. Az Európai Erdészeti Intézet pedig a FLECT-et igazgatja, a FAO, az ENSZ mezőgazdasági szervezete, pedig az Alkácsi Flekt eh, igazgatásáért felel. Hát kérem szépen, már így felsorolva is abszurdnak tűnik. Egy híres porosz eh, tábornok annó ugyan azt mondtam, külön felvonulni, együtt lecsapni, ám amit mi itt külön felvonulásban mutatunk, ez szánalmas vajuttak a hegyek, de még egy kis egeret sem szültünk meg az eredményképpen, úgyhogy semmiképpen nem lehetünk büszkék. Herr Pfingsten sprach zwar an, dass Brasilien Erfolge hat beispielsweise. Brasilia e- ezen közben az illegális fakitermelés elleni harcban sikeres. hogyha tíz évvel ezelőtt igaz volt, hogy Brazíliában percenként négy foci pálya területű esőerdőt égetnek fel, akkor a mostani szám az, hogy percenként egy foci pályányi területet vágnak ki, ez is még aggasztó, és az erős intézkedések kell fellépő hatóságok azon panaszkodnak, Brazíliáról beszélek, hogy túl kevés anyagi támogatást kapnak a központi kormánytól, ha nagyobb támogatást kapnának, még sikeresebbek lennének az illegális fakitermelőkkel szemben. Az lett volna bizony a jó, hogyha az EU-s pénzeket arra használnák fel, akik tényleg a védeken, a végeken küzdenek az illegális fakkivágás ra, illetve próbálják ezt megakadályozni, de mondom, nem csak az első erdőkben történik ez a jelentés, hanem Oroszországban például a Német Szövetségi Köztársaság kisebb tartományainak területének megfelelő területű erdőt vágtak ki, fenntarthatósági kritériumok nélkül. Mit akarok ezzel mondani? Nos, azt, hogy az egyes szakpolitikákat jobban össze kell kapcsolni, például a fejlesztési együttműködési megállapodások vagy a partnerségi megállapodások kitárgyalásánál bizony is, bizony ki kellene tekinteni az erdőgazdaság témáira is. Még inkább így van ez a szabadkereskedelmi tárgyalások kidolgozása során. Akár Kína, akár India, akár Japán, vagy akár Oroszországról legyen is szó, a kitermelés kérdéséről a tárgyalások során nem szabad megfeledkezni, és ez különösen igaz Indiára is. A számvevőszék által tett ajánlásokhoz bátorkodtam még egy-kettőt magam is hozzá bigyeszteni, kérvén, hogy ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm szépen a számbevőszék jelentését, amely nyomatékkal hívja fel a megoldandó problémára a figyelmet, különös tekintettel a Párizsi Klíma csúcs eseményeire. Köszönöm minnyájuknak az együttműködést, és köszönöm Olivier Szotyi úrnak és Lukasz Reichertnak asszisztensemnek az együttműködést, és a sok segítséget, melyet nyújtottak. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Nem látok hozzászólót, akkor Csárnecki kollega mégis. Meg Sulin asszony. Elnézést, akkor ők megkapják a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Először is köszönjük szépen, gratulálunk Celler úrnak, amiért olyan nagyon konkrét, jó és fontos munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban és aztán szeretnék Pinkszen úrnak is köszönetet mondani. Mi is fontos itt most? Arról van szó, hogy az Európai Bizottság különböző kritériumokat kell, hogy megállapítson. Tehát a bizottságnak olyan kritériumokat kell kidolgoznia, amelyeket könnyű megvalósítani. A második dolog az a jobb koordináció a az illegális fakivágás kérdésében a különböző politikáik között. De a legfontosabb kulcskérdés, ami megfogalmazódik benne, Celler úr gondolatmenetét követi, mi az oka annak, hogy az Európai Bizottság ilyen helyzetet fest le, én nem, nem értem ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Celler úrnak a jelentését. Különböző problémákról esett szó, és a 2010-es rendeletet még mindig nem ültette át a nemzeti jogba még legalább négy ország. Az európai intézmények részéről, pedig semmi sem történt ezzel a szabályszegéssel kapcsolatban. Éppen ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy a tagállamokban az illegális fa kivágás problémája mit jelent számszerűen? Lehet-e ezt számosítani? Tehát, hogy adatok álljanak rendelkezésünkre, hogy az Európai Unión belül mekkora a gazdasági, az okozott gazdasági kár, és milyen mértékű a fakivágás, az illegális fakivágás, hiszen a legálisan kitermelt fa mindig drágább, mint az illegális fakivágásnak az eredménye. Ezután pedig még azt is szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet felgyorsítani a FLECT uh, licenszek kiadásának gyakorlatát, mert ez is hozzájárulhatna a rendszer javításához, és uh, csökkenne az illegális fakivágás. Gebrandi úr. Köszönöm. Köszönöm, Állnak asszony, és köszönöm Pinkston úr ezt a világos bemutató be, prezentációt, a jelentést, hogy bemutatta, és Szelle jelentéstevőnek is köszönöm az ő jelentését. Először is látnunk kell, nagyon gyakran olyan témákról beszélünk, amelyek óriási hatása talán nincs a világ egészére, mégis megvitatjuk őket. Viszont azt hiszem Pinkston úr világosan mutatta, hogy a jogos, a jogos legális fakitermelés milyen hatalmas fontossággal bír, és milyen hatalmas léptékű a probléma maga, amely az éghalatváltozás elleni harcban, a, biolog, a fajok sokféleségének fenntartásában, és akár több millió, vagy akár több milliárd ember életében érzékelhető. Tehát a, a, a kihatása dolgnak hatalmas, mégis, hogyha a szemvevőszék jelentését olvasom, és azt olvasom benne, hogy 12 éve próbálnak felállítani ezt a FLECT rendszert, és nem sikerült, nagy sikereket még nem értek el. Hát az több, mint aggasztó. Nem akarom tehát megismételni, amit már elmondta képviselőtársaim. Csak néhány egyszerű kérdést tennék fel. Először is. Mivel eddig még nem sikerült a 12 év során bevezetni a, a legális fakitermelés tanúsítvány rendszerét, látható-e a közeljövőben valami jele annak, hogy ez, ez egyszer valamikor megvalósul, és ha igen, akkor mely országban vagy országokban? Másodszorban tudom, hogy a bizottság elkezdett a, tavaly dolgozni a FLECT értékelésén a saját körében, ez év októberében, múlt hónapban tervezték kiadni. Talán a bizottság beszámol arról, hogy áll mindez. Tudom, azt a választ kapom majd, hogy még várni kell majd erre az értékelésre. Ám mégis megkérdem, van-e a Fleck bármiféle jövője is, hogy 12 év alatt e- ennyit sem sikerült elérni? Ebből azért valami talán levonható konklúzióként. És végül elnök asszony, örülök annak, hogy a fakitermelési rendelet, tehát is említette Pinkston úr is, tudom, hallottam, hogy szabálysértési járásokat intenak tagállamok ellen, ezzel kapcsolatban is kérdezném, hogy állnak ezek. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, auch Köszönöm szépen a Környezetvédelmi Szakbizottságtól, hogy itt jelen van, és köszöntöm önnel együtt a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjait, akiket meghívtunk, Bart Starsot is, erre a prezentációra. Robert Radolfi a bizottság részéről kapja meg most a szót. Bitte beantworten Sie auch. Kérem válaszoljon azokra a kérdésekre is, amelyeket már feltettek képviselőtársaim ebben a körben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Igyekszem megválaszolni a kérdéseket. Mindig erre tűrünk. Először is meg szeretném köszönni Pinkston úrnak a jelentés bemutatását, és meg szeretném köszönni a számvevőszéki csapatnak is azt az elmélyült munkát, amelyet végeztek. Mi elfogadtuk az ajánlásokat, és támogatjuk, egyetértünk azzal, amit a számbevőszék kért tőlünk. Ez az első üzenetem. Teller úrnak, a parlament előadójának is meg szeretném köszönni a jelentést, és néhány kérdést szeretnék felvetni, amely a két bemutatóból is kihallható volt, illetve a képviselők kérdéseire is egyúttal választ szeretnék adni. A FLECT egy komplex erőfeszítés eredménye. A flektel nem csak eredményt akarunk elérni, hanem azáltal, hogy a flektet végrehajtjuk, már pozitív változást érünk el, hiszen politikai párbeszédet indítunk az egyes országokkal a VPI folyamatról, és ez egy politikai, nem szakpolitikai, hanem politikai párbeszéd a korrupcióról, a jogállamiságról, a kisebbségek tiszteletben tartásáról. Egy szóval a flektet körülveszi egy sor olyan kiegészítő párbeszéd, amely pozitív kihatással van. Mindösszesen azonban a flekt is nagyon komplex, és valóban szükség van arra, hogy levonjuk a következtetéseket, de néha nagyon nehéz ezt megtenni. Négy Európai Uniós állam még mindig nem alkalmazza a fakitermelési rendeletet. elindították ezen tagállamokkal szemben a jogsértési eljárást, és már határidőket szabtunk a tagállamoknak. Másodszorban. A FLECT folyamatát nagyon nehéz mérni, értékelni. Például mérhető a korrupció elleni harc eredménye. Nagyon nehéz ezt mérni. A dolog természeténél fogva, hiszen az illegális tevékenység nehezen mérhető, nehezen kvantifikálható. Vagy kvantifikálható-e, mérhető, hogy mennyi illegálisan kitermelt fa kerül behozatalra az EU-ban? Hát nehezen mérhető, hiszen ez illegális a behozatal már, mert ha mérnénk a behozatalt a határon, akkor nem volna illegális. Azaz, a jó gyakorlatok terjesztése széles körű, de nehezen mérhető. Például Pinkston úr ékes szólóan említette a fakivágás, a deforestáció súlyos kihatását. Igyekszünk az erdőgazdaság területén a jó gyakorlatokat meghonosítani, hiszen az erdőkben és az erdők közelében élő emberek életét is, életvitelét is segíteni lehet ezzel. Elhangzott, hogy túl sok projektet hajtottunk végre túl sok országban, nem volt prioritás. Nos, hát a VPA-ban, tehát az önkéntes együttműködési megállapodásban 15 ország vesz részt, én magam egy országgal való tárgyalást folytattam le, és egy másik tárgyalásban vettem részt. Ez igaz, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság Ázsiával, a DEFCO pedig Latin Amerikával és Afrikával foglalkozik. De ez jó példáját mutatja annak megítélésünk szerint, hogy a bizottság különböző szolgálatai ugyanabban a szellemben, ugyanazon kritériumok alapján működ, tudnak működni. Ám a VPA maga és egy roppant komplex folyamat. A VPU-k ról a tárgyalás 2005-ben vette kezdetét. Az első VPA-t 2005-ben már le is zártuk. Aztán jött az önkéntes partnerségi megállapodás, vagy a VPA végrehajtásának fázisa. A FLECT egyik mérhető eredménye éppen a VPA-k végrehajtásában ragadható meg. Mire terjednek ki a VPA-k? Például a törvényt változtatnak meg, akár alkotmányt is. Aztán um, a termőföldek eladása, bérbeadásának um, kérdésének szabályozására. Hatalmas téma ez, a land grabbing jelenségéről bizony néha a parlament is tárgyal. Egy szóval már az alapvető törvények elfogadása is nehéz folyamat, és az ebből eredő további végrehajtó szabályok um, elfogadása még komplexebb, és természetesen a törvények um, közigazgatási rendszerben való végrehajtása, illetve civil szervezetek bekapcsolása is fontos. Ez az egyik legfontosabb termékünk, tehát a törvények megváltoztatása. Minden évben az EU nagy követel, követtekkel találkozunk a FLECT országokban. E 15 követkel találkozunk, és megerősíthetem, hogy ők folyamatosan jelzik felénk, hogy folytassuk a flektet. Egyszerűen az a tény, hogy létrejött a VPA, és működik a FLECT, lehetőséget kínál arra is, hogy a korrupcióról, a jókormányzásról és a jogállamiságról eszmét cseréljünk. A bizottság nagyra értékeli, a bizottság és üdvözli a számvevőszék észrevételeit. Egyes ajánlásokat már végrehajtottunk, ezeket folytatni fogjuk, és igyekszünk az akcióterv végrehajtásához hozzájárulni. Biztosítom a számvevőszéket, hogy nem múlt évben gyorsítottuk fel a munkát, de örömmel látjuk, hogy az ön kitűnő auditjával párhuzamosan felgyorsult a munka. A lehető leghatékonyabban próbálja a bizottság végezni a munkáját, a jogászainkkal eszmét cseréltünk, és ők éltek ezzel a megfogalmazással. Nos, én magam is EU-s nagykövet voltam, és azt mondhatom, hogy a FLECT egy nagyon rugalmas eszközel partnerségi kapcsolatnak. De nagyon nehéz kvantifikálni, mérhetővé tenni, hogy mit értünk el. Valóban a kivágott fán még nincsen rajta a flekt bélyegzője, de Indonéziában és Gánában már majdnem sikerült ezt elérni. Jelzem egyébként, hogy a fa kitermelési rendelet a flekt egyik legfontosabb eredménye, hiszen a fa kitermelési rendelet a flektből származik, a flektből ered. De, mint mondtam, még van EU tagállam, aki nem alkalmazza ezt a rendeletet. A FLECT egyebiránt az Unió tagállamainak és a bizottságnak közös eredményeként jött létre, és minden országban, ahol FLECT akcióterv működik, itt bevonjuk a tagállamokat is a folyamatba. El tudják képzelni, hogy milyen intenzív ez a munka, de ennek ellenére igaza van, még mindig nem létezik eh, a billog a fán. Miért? Azért, mert operatív, intézményi és jogszabályi komplexitásba ütközünk, és rengeteg szereplő is van az ügyben. A bizottság igyekszik a hatékonyságot növelni a FLECT akcióterv végrehajtása során, és a számbevőszék jelentését épp úgy megszívleljük, mint a saját FLECT akcióterv értékelésünket. Ennek a belső értékelésnek az első vázlata már elég készült, és remélem, hogy januárban a nagy nyilvánosság elé állhatunk a FLECT akcióterv értékelésével. Nagyon szigorú ellenőrzést fogunk végrehajtani, azért, hogy világossá tegyük, láthatóvá tegyük, hogy mit kell módosítani a FLECT végrehajtásában az audit eredményeképpen és az itteni vita eredményeképpen teszünk majd javaslatot arra, hogy merre haladjunk tovább. A flekt fáradtság, a flekt fatig, amelyről beszéltek, bizony mindenkit elért bennünket és a bizottságot is elért ez az ernyettség, a flekt ernyettség, de hogyha az EU-s nagykövetek azt mondják nekünk, folytassuk ezt a munkát, ezzel jó eredményeket érünk el, bizony akkor sudba dobjuk az ernyedtséget, és ismét aktívan a fleknek látunk neki. A FLECT akcióterv nem egy fejlesztési projekt, hanem egy szakpolitikai keret. Ez fontos kihangsúlyozni amely különböző fejlesztési eredményekre és politikai eredményekre vezet, és sikerül, sikeres abban, hogy a globális politikai figyelmet ráirányítsa az illegális fakitermelésre. A bizottság a tagállamok és a partnerországok közös erőfeszítéseként jött létre, mi pedig elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy a világban vezető szerepet játszunk az illegális fakivágás és a deforestráció, az erdőtlenítés jelensége elleni harcban. melyek a prioritási kritériumok? Nos, célunk az volt, hogy a 15 ország, aki a VPA-ban részt vesz, rájuk koncentráljunk. A akció, a fellépés nagy része rájuk koncentrálódik. Vannak persze más fellépéseink más tagállamokban is. Ami pedig az illegális fakitermelés elleni harc koordinációját illeti. Ezt nagyon jól koordinálja a bizottság, de ugyanakkor a tagá az egyes országokban a rendőrségnek, az erdő, erdő biztosoknak, a civil szervezeteknek kell végrehajtaniuk az ellenőrzéseket. Lehet, hogy egy ország a VPA-ban nagyon jó megállapodásokat köt, ám ha a rendőrség nem jól működik, ha az erdészet, az erdőkerülői hálózat nem megnyugtatóan működik, akkor bizony nem sokat érnek a szép ígéretek, a szép jogszabályok az illegális fakitermelés ellen nem lehet hatékonyan fellépni. Mondandómat azzal fejezem be, hogy elmondom, figyelembe vesszük a számvevőszék ajánlásait. A 2016-2020-as időszak határozott céljai tekintetében pedig azt mondhatom, igen, a számvevőszék beszámolói segítenek ezek meghatározásában. Ami pedig a farendelet végrehajtásának hiányosságát illeti, elkezdtük a, kés, a jogsértési eljárást a négy késedelmes tagállammal szemben. Ezen felül pedig a kritériumokat és a munkamodalitást is meghatározzuk a hatékonyabb fellépés érdekében. Annak érdekében, hogy az elemzés sikeres legyen, hamarosan párbeszédet indítunk a tagállamok képviselőivel, azért, hogy közös választ adjunk mi a bizottság és a tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az jogán parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen nem tudok ehhez nagyon sokat hozzáfűzni, talán csak annyit, hogy kiegészíteném az elhangzottakat az eljárással kapcsolatban. Tehát itt talán további részletekkel szolgálhatok. Spanyolország, Magyarország, Románia és Görögország esetében hogyan néz ki a helyzet Spanyolország és Románia esetében az eljárás még mindig az első fázisban van, tehát itt tulajdonképpen kiküldtünk nekik egy levelet, Spanyolországnak és Romániának. A másik két országgal kapcsolatban Magyarország és Görögország esetében kettes szinten van a folyamat. Az azt jelenti, hogy október 22-én egy érveléssel alátámasztott vélemény elküldése történt meg. Köszönöm szépen, hogy mindenki ennyire érdeklődik a jelentés iránt. Remélem, hogy nagy, nagyon hasznos lesz más, tag, más képviselők számára és a bizottság számára is. Köszönöm szépen. Kollégi Celler, Szeller kollega. Ahogy Lement is elmondtam, Dolfi úr, ez egy politikai projekt kéne legyen. Ha pedig így van, és nem vitatom, hogy magas politikai jelentősége van, akkor politikai rangsor is kell legyen. Az meg akkor nem megy, hogy úgy csináljuk, ahogy eddig. Teljesen más szintre kéne emelni ennek az ügyét. Eleddig az eredmények marginálisak voltak, és közben 300 millió euró meg elment. Tehát nincs világos meghatározva a költségvetési pontja, a finanszírozása az általános költségvetésből történik részben, részben a fejlesztés, európai fejlesztés alapból, a fejlesztés együttműködés forrásaiból, meg kétoldalú regionális földrajzi vagy tematikus csoportosulások programjából, szomszédságpolitikai eszközökből táplálkozik. Tehát ez a pénz úgy valahogy mintha elcsorgott volna, anélkül, hogy lényegi eredmény hozott volna. És akkor viszont, ha nemzetközi szinten azt mondjuk, hogy az éghajlatváltozás elleni harcban az EU éllavas kell legyen, hát nevetségesé válunk, hogyha a saját házunk táján sem tudunk rendet teremteni. Azok ellen, akik a, a fa rendeletet nem hajtották végre, ezek ellen fel kell lépni. A levélváltás nem elég, miközben fennáll lehetőség, hogy több milliós nyereség elvész, épp elkönyvelhető, hogyha illegális fakereskedelmi részt vesz valaki, és ennek nincs semmiféle ellenőrzése vagy büntetése. Ha az önkéntesség nem visz tovább, akkor bizony kötelező intézkedésekre van szükség, és ezt, hogy az egész betartatható legyen, és ne csak az legyen, hogy sem mutogatunk egy kicsit, aztán nem lesz semmi következménye. Úgyhogy van itt tennivaló, a mi körünkben is, házon belül először, aztán a külső erőfeszítéseink terén is. Erről sokan többet beszéltek, több fronton kell harcolni, ahhoz, hogyha eredményt akarunk elérni, mert az egydimenziós módszertan nem vezet sikerre, mint láttuk. Mindeközben az Európai Bizottság általános célja is kell legyen az, hogy ne csak néhányak szétaprózódott ügye legyen ez a téma, hanem az Európai Bizottság munkaprogramjában is megjelenne egységes módon, és ott bontják is ki, hogy milyen módon szeretnék elérni a célokat. Köszönöm a napirendi pont végén, még Ajala Szender asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném szeretnék visszatérni Celler új jelentésére, amely szerintem nagyon jó, tökéletes munka, és az is természetes, amit Pinkston úr mondott, hogy a négy tagállammal szemben, amelyek nem hagyják végre a rendeletet, fel kell lépni. Ugye nem a választási kampányok tárgya kell ez legyen, de reméljük, hogy ahol választás van, ott a frissen felálló kormányok felvállalják ezt. De hát az látható, hogy egyes tagállamok, amelyek ratifikáltak, nem hagyják végre a rendeletet. Például Belgium is Brazíliából behoz illegális fát. a Rotterdami kikötő is érintett ebben a forgalomban. Úgyhogy megfelelő vizsgálatokra, ellenőrzésekre van szükség, meg olyan rendszerekre, amelyek gondoskodnak arról, hogy az aláíró országok tiszteletben is tartsák tagállami szinten is ezeket a rendelkezéseket. Úgyhogy nem elég azt mondani, hogyha egy ország aláír, azzal elintézett a dolog, mert hatalmas tömegű illegális fa érkezik az EU-ba. Van itt tennivaló, tehát bőven. Köszönöm szépen, azt kell, hogy mondjam, hogy sokat tanulok itt a kondban a mai eszmecsere is hozzájárult a tudásom bővüléséhez. Ötödik napi rendi pont a biztosok magatartási kódexe. Szakbizottságunk néhány hónappal ezelőtt egy tanulmányjal foglalkozott, mely a biztosok viselkedési kódexével foglalkozott. Most a Corporate Europe Observatory egy tanulmányt készített el, amely mi tanulmányunkat kvázi élettel tölti meg, megvizsgálja azt, hogy a Barózsó 2 bizottság volt biztosai hol tevékenykednek, és a viselkedési kódexben foglalt eh, szabályokat betartják-e vagy sem. Üdvözlöm Viki Ken asszonyt, kérem, hogy mutassa be a munkájukat, az eredményeiket. Thank you very much for the opportunity. Köszönöm szépen, hogy meghívtak hogyha nem ismernék, a Corporate Europe Observatory egy kampány és kutató csoport, A lobbizás befolyását vizsgáljuk az EU döntéshozatalára. Az Alliance for Lobbying Transparency szövetség tagja vagyunk, mégpedig aktív tagja vagyunk, és egy sor kérdést vizsgálunk meg. A kereskedelmi politika és a lobbizás kapcsolatát, az agribizniszt, valamint az összeférhetetlenség kérdéseit. Például az egyik székből a másik székbe való átülés jelenségét. Ezt a forgóajtó jelenséggel írjuk le, amikor valaki alig állt fel az egyik bársonyszékből, alig melegedett, hűlt ki az egyik bársonyszék, már a másik bársonyszékbe sétál be a forgóajtón. Nos, a forgóajtó jelenség get a revolving door vacsal vizsgáljuk, ez egy külön megfigyelési rendszerünk, és mm, itt megmutatjuk, hogy az erre vonatkozó szabályok, az összeférhetetlenségi szabályok nem elég jók, vagy nem elég jól alkalmazzák őket. Jelentést képész, készítünk a TTIP-ről, az éghajlatpolitikák és a revolving door jelenségéről, de ma persze a biztosokra vonatkozó viselkedési kódexről beszélünk. Nos, aprólékosan megvizsgáltuk a volt Barozó 2 bizottság biztosainak helyezkedését a munkaerőpiacon, és rövid prezentációmban bemutatom eredményeinket, és remélem azt is, hogy én biztosíthatom önöket, hogy mindenki megkapja majd a beszámolónk egy írásos változatát is. Minden bizonyal tudják, hogy a jelenlegi rendszer hogyan működik. A volt biztosok tekintetében. A biztosok viselkedési kódexe szól erről, az új munkavállaláshoz engedélyt kell kérniük egy 18 hónapos időszakban. Hogyha pedig kiderül, hogy a volt portfóliójukkal összeférhetetlen az új munkájuk, akkor egy etikai bizottság véleményét kérik ki. Ha pedig nincsen vélhető kapcsolata volt portfóliójukkal, akkor a bizottság főtitkársága készít egy jelentést, és utána pedig a biztos kollégium a heti ülésén dönt volt kollégájuk munkavállalásáról. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért gondoljuk mi magunk úgy, hogy ez a rendszer nem megfelelő. Just quickly present our, our research. Um... De röviden megmutatom, mi mire jutottunk. 26 biztost vizsgáltunk meg. 26 biztos volt a Barózsó 2 bizottság tagja, akik vagy 2014. októberében, vagy már korábban kiváltak a bizottságból. majdnem száz új szerepet vállaltak, amely szerepvállalást a bizottság formálisan is engedélyezte. Nem 198. 98-at. És ebből a 98-ból 37-ről az adhok etikai bizottság döntött, tehát a többségükről nem döntött a adhok etikai bizottság. Mi úgy gondoljuk, hogy a kilépő biztosok közül kilenc a forgóajtón keresztünkhez vagy szervezetekhez eh, ment tovább, akik, a, akiknek komoly kapcsolatuk van a volt portfólióval, és ezeket a kinevezéseket problematikusnak tartjuk. Mindjárt ezekről beszélek részletesen. A volt biztosok által elfogadott munkahelyek közül 8-at megítélésünk szerint nem lett volna szabad engedélyezni. Például pénzügyi cégekbe mentek, a Bank of Americahoz, vagy a Merrill Lynchhez, vagy más pénzügyi konglomerátumokhoz léptek be. Az Adva Geffat igazgató tanácsa, vagy a Proximus igazgató tanácsa, az ugye volt belgakom, ba léptek be, konzulensi szerepet játszottak, és egy sor több olyan munkavállalást is regisztráltuk, amelyet megítélésünk szerint nem kellett volna engedélyezni. Ezért reformokra teszünk javaslatot, baloldalt a jelenlegi helyzetet látják, jobb oldalt pedig pirossal láthatják, hogy milyen ajánlatokat, milyen javaslatokat készítettünk elő. Az első elég egyértelmű, ugyanis Elég furának tartjuk, hogy a biztosok elég nagy vonalú támogatást kapnak három évre, ugyanakkor a etikai szabályok csak 18 hónapra vonatkoznak rájuk. Ezt érthetetlennek tartjuk, sőt furcsának tartjuk, és ezt egyszerű lenne orvosolni ezt a helyzetet. Úgy gondoljuk, hogyha biztos három évig egy átmeneti fizetést kap, akkor bizony az egész három éves időszakra kelljen bekérnie az engedélyt, hogyha egy új munkát akar vállalni. Második javaslatunk a jelenlegi viselkedési kontext hiányosságait próbálja orvosolni. Nem eléggé világosan fogalmaz a viselkedési kódex a tekintetben, hogy mi engedélyezett és mi nem, és a viselkedési kódex az összeférhetetlenség jelenségéről nem is beszél. Ilyen módon nem kezeli a forgóajtó jelenséget. Úgy gondoljuk, hogy az összeférhetetlenség jelenségéről expressis verbis kellene beszélnie a viselkedési kódexben. És így, ha ezek a szabályok érvényesülnének a korábban általunk vitatott engedélyeket nem adták volna ki. A lobbizásra vonatkozó szabályok is csak 18 hónapra vonatkoznak. Még egyszer mondom, a járandóságot a volt biztos három évig kapja, de az etikai szabályok csak 18 hónapig vonatkoznak rá. Úgy gondoljuk, hogy 18 hónap túl rövid időszak. A lobbizási tilalom tekintetében az Európai Unió vezető döntéshozóira vonatkozva. Úgy gondoljuk, hogy a lobbizási tilalom túl korlátosan van meghatározva. A lobbizást nem definiálja a viselkedési kódex, és túlon túl is a biztos korábbi hatáskörére vagy portfóliójára vonatkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy a lobby tilalmat abszolút kell tenni három évre, és nem csak a bizottságon belüli lobbizásra kell, hogy vonatkozzon, hanem bármely EU intézményre vonatkoztatni kell ezt. Egy másik javaslatunk magára folyamatra vonatkozik, amelynek során az új munkavállalást engedélyezi az adhok etikai bizottság vagy a fő titkárság. Az adhok etikai bizottságot helyettesíteni kellene egy hatékonyabb, struktúráltabb és teljesen független szervel, amelyben a tagállamokban dolgozó etikai szakértőket delegálnak. A volt biztosok által vállalt bármely munkát, megbízatást ellenőriznék, és egy titkárság támogatna a munkáját, megfelelő erőforrásokkal lenne ellátva ez a titkárság, azaz tehát megfelelő vizsgálatokat, kutatásokat végezhetnének. Ha egy ilyen bizottság fölállna, segítene abban, hogy megoldjuk azt a problémát, ami most működik, mi szerint, hogy a adhok etikai bizottságban volt insiderek dolgoznak, mi több olyanok, akik gyakran maguk is átsétáltak a forgóajtón, ha ezt a metaforát használhatom. És végezetül pedig a bizottság és a biztosok maguk engedélyezik volt kollégáik eh, munkavállalását. Lehet, hogy miközben ezt megteszik, a jövendő karrier opcióikra is gondolnak ez nem ideális, hogy úgy mondjam, ez a folyamat, egy megfelelő függetlenséget kellene biztosítani, így téve stabilabbá, ellenállóbbá a rendszert. Nos, ha egy ilyen független rendszer működne, <coughs> akkor ennek a hatáskörét más kérdésekre is ki lehetne terjeszteni, nem csak a biztosok viselkedési kódexének vizsgálatára. Utolsó fő javaslatunk pedig az átláthatóságra vonatkozik. Ez a bizottság oldalának screenshotja, ez egy jó lépés, jó irányba tett lépés, hiszen itt a bizottság az új, a volt biztosok új szerepéről ad bizonyos fajta információt, azokról, amelyeket a bizottság engedélyezett. Ám Szerintünk a weboldalon az információ túl korlátozott, nem elég részletes. Úgy gondoljuk, hogy egy sor további információt kellene publikálni. Pontosan tudni kellene, hogy mi az új szerepe a volt biztosnak, tudni kellene, hogy mi az adhok etikai bizottság véleményem. Jelenleg ez az információ nem hozzáférhető, ugyanakkor a dokumentumokhoz való hozzáférés fül alatt hozzáférhetővé lehetne tenni. Ezek közérdeki adatok, éppen ezért proaktív módon kellene a bizottságnak őket publikálni, nem ilyen kerülő úton hozzáférhetővé tenni őket. Egy élő adatbázist lehetne ebből kialakítani. az alakítottunk mi ki, a mi NGO-nk, a mi civil szervezetünk, a bizottság is így járhatnál. Reméljük, hogy a transzparenciára, átláthatóra vonatkozó kérelmünket komolyan veszik, hiszen az Európai Ombudsman is arról beszélt, hogy nagyobb átláthatóságot kell teremteni ezen a területen. Képviselők, hölgyeim és uraim, ezek a fő észrevételeink, mielőtt befejezném, még nagyon gyorsan szólnék a forgóajtó jelenségről, hiszen nem csak a biztosokról, biztosokra kellene kiterjeszteni ezt a jelenséget, nem csak rájuk vonatkozik a forgóajtó jelenség, hiszen a staff regulation, a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályok sem kellően pontosan fogalmaznak az érdekek, az összeférhetetlenség jelenségéről, és bizony egy-két sokkoló esetre hívták fel a figyelmünket. Például a DG Energy egy munkatársa az Exxonnak dolgozott, aztán elment a DG Energyhez, és most pedig egy engedélyezett fizetetlen szabadságon van az Exxonnál. Tehát úgy a bizottság munkatársa, hogy közben az Exxon fizetési listáján van. Úgy gondoljuk tehát, hogy a szabályok nem eléggé szigorúak e, e tekintetben. Ami pedig az Európai Tanácsot illeti, az Európai Tanács elnökeire is vonatkoztatni kellene a forgóajtó jelenség e, szabályait, a bizottságban alkalmazott szabályokat. És mint hogy itt vagyok a parlamentben, tudom, hogy éppen holnap elgondolkoznak azon, hogy az AFKO-ban elfogadott Gigold jelentésre önök is egy választ adjanak, és ebben is szó lesz a revolving door, a forgató jelenségről a parlament tekintetében. Egy szóval, a önök által múlt évben megbízásba adott viselkedési kódexről szóló jelentés észrevételeivel javarészt egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság rendszere még inkább a politikusok, a biztosok érdekét szolgálja, ez pedig aggályos úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen volna, hogy a biztosokra vonatkozó viselkedési kódexet minél hamarabb megváltoztassák. Úgy gondoljuk, hogy a Barózó kettő bizottság tagjaira ezt már nem lehet alkalmazni, hiszen ők már a bizottság utáni fázisuk zsíros munkahelyeiből is lassan nyugdíjba mennek, de a Juncker bizottságra még vonatkoztathatni lehetne ezeket a szabályokat. Köszönöm. Ja, Dank. Köszönöm szépen. Mondom valamit az új esetekről, amelyek a az engedélyzési 8. is eljárásban adódtak. Kik érintettek milyen témákban? Thank you. Um... Köszönöm. Tudjuk, hogy hárman kérelmet nyújtottak be biztosok közül. A, ezek az esetek azonban nem mentek végig az engedélyezési eljáráson. Ez azt jelenti, hogy fennakadtak valahol a rostán, az etikai bizottságnál, és egy nem pozitív véleményt kaptak, legalábbis én így értelmezem a történteket. Ezt a főtitkárság megküldte az érintett volt biztosoknak, és ők visszavonták kérvényüket. Tehát ezek azok az esetek, amelyeket a bizottság transzparencia lapján nem ö, tudtuk megtalálni, de ez azért is van így, mert ők úgy gondolják, hogy hát itt nem történt ugye probléma. Én nem hiszem, hogy ennél több részlettel szolgálhatnék. Köszönöm. A két biztos, Hédegárd biztos volt, és ő nem mm, nemleges választ kapott az adhok etikai bizottságtól, és Vasszilió biztos volt a másik, aki kettő ilyen kérvényt is benyújtott, de amikor megkapta az adhok etikai bizottság véleményét, akkor visszavonta a kérvényét. És milyen... Mi volt engedélyezett? mit engedélyeztek? Thank you. Um, so... Köszönöm. Hát, hogy pontosan fogalmazzak, Vivian Redding volt az egyik eset, aki az alapjogi kérdésekkel foglalkozott, és ő a NAESTA igazgatótanácsában vesz részt, illetve kapott erre engedélyt, de mégsem teszi, tehát még ezt a munkát nem végzi, de ezt megkapta, ezt az engedélyt. Axel Gepárt is egy alapítványnál helyezkedett el. Aztán itt van Sim Kalász, aki a közlekedési biztos volt, ő tanácsadóként helyezkedett el a Nótánál, amely egy, egy IT cég, kimondottan a balti államokban működik, és Dombrovskis úrnak is különleges tanácsadója, tehát ez most egy mellékes téma, de ö, megint csak ide kapcsolódik, mint ö, az új szerepében. Nelly Cruz, aki korábban digitális kérdésekért volt felelős, most a Bank of America Merrill Lynch tanácsadója, és a korábbi kereskedelmi biztos pedig megkapta az engedélyt, hogy a belga komhoz, most Proximushoz igazoljon át. Ha jól értelmezem, akkor még nem tagja az igazgatótanácsnak, de a belga kormány is ezt engedélyezte, tehát itt tulajdonképpen csak idő kérdése az, hogy az új posztján tevékenykedni kezdjen, de még ezt nem kezdte meg, és néhány pénzügyi cégnél is, például a CVC-nél tevékenykedik, ahol befektetési kérdésekkel foglalkozik, ez az egyik legnagyobb presztízsű befektetési tanácsadó cég a világon. A, a hozzászólás de Jan kollega szerepel következőként, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönöm Viki Kampnak is a jelentést a forgóajtó kérdéskörről. Én azt hiszem, hogy ezt egy szélesebb kontextusba is helyezhetjük, mert ez a bizottság már az én időm előtt is megbízásokat adott ki a régi bizottsági magatartási kódexel kapcsolatban, és most az új bizottsági magatartási kódexről is készült ilyen tanulmány. Nos, hát ez ugye egy új és még érvényben lévő tanulmány, és nagyon sok javaslatot nem vettek figyelembe. Ez kijött egyébként a tanulmányból is. Tehát itt nem csak a forgóajtó kérdéséről van szó, hanem a pénzügyi érdekeltségek, utazások, családi kapcsolatok, és így tovább. Tehát még említhetnék sok más kérdést. Én azt hiszem, hogy a magatartási kódex témája továbbra is nagyon is releváns a mi szakbizottságunk számára. A mentesítési eljárásban is ezt figyelembe kellene vennünk, a Gigold jelentés kapcsán, az AFKO-ban is oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Ami a forgóajtók kérdését illeti, jó pár parlamenti képviselővel együtt a múlt év novemberében az új bizottságnak küldtünk egy levelet. Ebben néhány konkrét javaslat szerepelt. Az egyik az volt, hogy a cooling off időszakot egy kicsit hosszabbítsuk meg, aztán a függetlenség, az adhok etikai bizottság függetlenségének kapcsán, valamint az átláthatóság, főként a meghozott intézkedések, és a lobbizás tilalma kérdése voltak, vagy szerepeltek ezek között. Kaptunk is erre választ a bizottság elnökétől a múlt év novemberében. Ebben az szerepelt, hogy mindez nagyon költséges lenne, és nincsen rá szükség. Azóta egyébként az Európai Ombudsman is odafigyel már a forgóajtók kérdésére, és az átláthatóság pontjával kapcsolatban néhány ajánlást is megfogalmazott az ombudsman. És csak nem olyan régen az ombudsman megint írt egy levelet a bizottság elnökének, amelyben az szerepel, hogy az ő véleménye szerint a privát szférához való joggal is összhangban áll az, hogyha proaktív információs politikát folytatná a bizottság a forgóajtók kérdéséről. Tehát szerintem azért eléggé komoly a helyzet, mert hogyha a bizottság reakcióit megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk ebből, hogy semmit sem valósítottak meg, sem a kontbizottság által készítetett tanulmány, sem az ombudsman ajánlásai, sem a, bizot, sem a parlamenti képviselők levelében szereplő ajánlások közül semmit sem valósítottak meg. Tehát szerintem Timmermans biztosan nagyon jó téma lenne ez, ezt megvitatni vele, hiszen ő a felelős ennek a kérdésnek, és ilyen értelében azt szeretnénk elérni, hogy a magatartási kódexet hozzuk összhangba a már megszületett ajánlásokkal, főként a forgóajtó kérdésre vonatkozólag. Ajánl a Szender kollega. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Nos, és köszönöm a tájékoztatást főképpen. Azt hiszem, a kulcs elem éppen az volt, amit képviselőtársam kiemelt az imént, nevezetesen. Az, hogy egy sor módosítót javasolt, módosítás javasolt a Code of Conduct átalakítandó. Mire alapoznak ezek a javaslatok? Mire alapozva próbálnák meg, meg a magatartási kódexet? Hiszen ugyanis is említette, egyes biztosok megfogalmaztak kérdést, egyeseket elutasítottak, már volt biztosok, sok esetben tanácsadóként dolgoztak az új biztosnak. Ez is lehet, hogy egyes esetekben megkérdőlezhető, máshol viszont teljesen legitim az a munka, amelyet elvállaltak az ajánlásaikat mire alapozzák, és milyen tanulmányokra támaszkodva fogalmazzák meg ezeket. Talán több információra van szükség abban a tekintetben, legalábbis mi szeretnénk többet tudni a háttérinformációról, hogy aztán mélységében tudjuk értékelni ezeket a kérdéseket. Mert a, a, a, amit önök írtak, az persze a, a, a Munkatársi Kódex módosításáról szólna, ez ezt nekünk a mi feladatunk módosítani adott esetben. De itt, itt nem csak egy, egy, egy vázatos képről van a szó, és egy, egy néhány volt biztosról, hanem egy átfogóbb képet kéne alkotni konkrét tényekkel, konkrétan meghatározva azt, hogy miképpen kéne megváltoztatni a magatartási mondást. Hát nem az a cél, hogy hogy, hogy elkapkodva gyorsan alakítsuk át a, a rendszert. Ugye egyes biztosokra rámutattak például a korábbi közlekedésügyi biztos, aki, ugye, aki részt vett tanácsadóként a balti államokban. Tehát jobb lenne mélységében megvizsgálni ezeket a tevékenységeket, amelyeket volt biztosok vállaltak a három év, illetve 18 hónapos időszak tekintetében igen érdekes volt ez a javaslat. Nem feltétlenül határoznak meg három évet a 18 hónappal szemben, de hogyha valóban kapnak juttatást, vagy valamiféle fizetést, akkor függetlenül attól, hogy milyen időszakról van szó, mennyi idő telik el, a magatartás kódex a teljes időszakra kell vonatkozzék miért nem kapják ezt a, ezt a juttatást vagy fizetést, akkor nem van érvényben a mozgatási modex, tehát ezt kéne meghatározza, mikor esedékes. Ugyan említette ezt a 18 hónapos védzáradéki időszakot. De mert hát mi, mi, érdekes, hogy mi alapján döntjük el, hogy mi e, tekintettük biztonságos vagy etikus időszaknak, miután megszűnt a biztosi alkalmazása valakinek. Szerintem pragmatikusak kellene, hogy legyünk. Én inkább egy, egy Európa párti embert szeretnék látni fontos poszton, mint egy, egy Európa ellenest, ha mindeközben egyébként átlátható a, a, a működése. Tehát, hogyha Európa mellett munkálkodik valaki, Európa ügye mellett, akkor hát ám legyen, ha máshol teszi. Tehát bizonyos szerepkörök és, és munkakörök eleve Európa pártiak természetükbe adódóan. Tehát aztán persze vannak lobby tevékenységek, amely értértek-e vagy sem, de a lényeg az, hogy a tényekre koncentrálva határozzuk meg az új kereteket ön javaslatokat fogalmazott meg, ezek érdekes javaslatok, de a tényekre kéne támaszkodjunk. Toyer kollega a következő hozzászóló. Finlánk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy napi rendünkre tűztük ezt a kérdést. Köszönöm ezt az érdekes tanulmányt is, amelyet bemutattak. Két kérdésem van. Egyrészt Dali biztos szolgálatból való kilépése során felmerült az a kérdés, mi több mai napig sem tisztáztuk ezt a kérdést, hogy a bizottság hogy a biztost vagy más biztosokat az ilyen kérdésekben jobban meg lehet-e védeni. Kérdésem önhöz. Nyilvánvaló-e a biztosok számára, hogy mit tehetnek és mit nem, illetve hogy kell-e még valamit tennünk a jövőben annak érdekében, hogy a biztosokat a lobbisták ne hozhassák olyan helyzetbe, amelyek ellent mondanak a szabályoknak. Ez volt az első kérdésem. Második kérdésem. Ha jól számoltam, nem vagyok benne biztos, hogy ilyen jól tudtam számolni, ha jól számoltam, nyolc olyan biztosról beszélt, akikről vita zajlik, de csak négy nevet írtam föl. Meg tudná mondani a másik négy nevet, vagy pedig ezt nem tudja konkrétan? Tessék, parancsoljon, kell asszony. Nyolc szerepvállalásról volt szó, de négy volt biztosról. Thank you for the, um, thank you. Köszönöm szépen a kérdéseket, melyeket hozzám intéztek. Nem tudtam hosszabb prezentációt tartani, de természetesen egy nagyon részletes jelentést, átfogó jelentést is készítettünk, és az a folyamat, melynek eredményeképpen létrejött ez a jelentés, a következőképpen nézett ki. A biztosok kollégiumának jegyzőkönyvét tekintettük át az elmúlt hónapokban, és amikor láttuk, hogy egy volt biztos új szerepvállalását engedélyezték, akkor közérdekű adatigénylés kapcsán kikértük az adatokat. Mind a 98 engedélyezést megvizsgáltuk, összegyűjtöttük az összes információt, és egy adatbázisba tettük hozzáférhetővé. Az elnökasszonyon keresztül eljuttatjuk önökhöz a linket. Itt minden általunk összegyűjtött információ látható. Az is, hogy vannak biztosok, akik az egyetemi munkába mentek, tanítanak, tehát vannak biztosok, akik semmilyen ellentmondásos szerepet nem vállaltak, de vannak bizony olyan volt biztosok, akik igen. Elnézésüket szeretném kérni, hogy a jelentésünk nyomtatott példányait nem tudtam elhozni, egész egyszerűen késett a vonat, a késésnél is többet késett a vonat, úgyhogy nem tudtam elhozni a jelentést, de eljuttatom önöknek e-mailen keresztül. A három év, illetve 18 hónap vitájáról, illetve mi volna a megfelelő cooling down a period, vagy az az időszak, amelyben megnyugtató lehetne szabályozni az új munkavállalóst. A viselkedési kódex iszamosan fogalmaz. Mondjuk egyszer azt mondja, hogy a volt biztosokra soha véget nem érő kötelesség vonatkozik, hogy integránsan, morálisan integránsan viselkedjenek. Hát mit jelent ez? Voltak éppen, hogyha a gyakorlati elvárásokat nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy csak 18 hónapig érvényesíti a bizottság ezt a engedi ezt a kötelezettséget. Tehát voltak éppen egyrészt van egy 18 hónapos kötelezettség, ugyanakkor három évig átmeneti fizetést kapnak a biztosok. Ne felejtsük, hogy ezek az emberek az EU döntéshozatali hierarchiájának a csúcsán vannak. Hallatlan fontos emberek, vannak biztosok, akik már 10 évet, 15 évet lenyomtak biztosként, hatalmas befolyással, hálózattal, hatalommal rendelkeznek. Nagyon nehéz olyan szerepeket elképzelni, melyek fontosabbak volnának, mint a biztosé. Ilyen módon azt gondolom, hogy a 18 hónapos átmeneti időszak nem elegendő. Három éve sokkal célra vezető volna, figyelembe véve mennyire fontosak, befolyásosak ezek az emberek. Eljuttatom önöknek az adatbázishoz vezető linket, de láthatják majd, hogy vannak biztosok, akik mondjuk pro-európai agytröztökben, think tankekben dolgoznak. Aztán Szore úr, szóval toire úr kérdésem. Dali biztos több szerepvállalásához engedélyt kért, ez látható az adatbázisunkon, az erről szóló információ, de fontos kérdést tett fel Toirer kollega arról, hogy fontos-e, hogy mit engedélyeznek, mit nem. Valóban ez fontos kérdés. Miért? Hát azért, mert nem eléggé világosak a szabályok, nem eléggé pontosak a viselkedési kódex definíciói. A forgóajtó jelenség a munkavállalásra vonatkozik. De hát mit jelent a munkavállalás? A fizetett munka, vagy esetleg a társadalmi munkában végzett munka? Vannak olyan biztosok, volt biztosok, akik különböző agytöröztökben, tanácsadó testületekben dolgoznak, és ezt kérvényezték, ezt a szerepvállalásukat. És vannak olyan biztosok, akik szintén a tanácsadó testületben ülnek, de nem kérvényezték, nem engedélyeztették ezt a munkát. Azaz másként értelmezték a meglévő szabályokat. A bizottság volt elnöke pedig, nos ő az Európai Üzleti Csúcs tiszteletbeli tanácsának tiszteletbeli elnöki pozícióját vállalt el. Hát tudjuk ez mi, hatalmas cégek képviseltetik benne magukat, és sok volt biztos is. A bizottság úgy döntött, hogy ezt a szerepét Barózónak nem kell engedélyezni. Elfogadták a bejelentést. Időközben Barózó azonban a Madridi Operaház nemzetközi igazgató tanácsának tagjává válását engedélyeztette, és ehhez viszont engedélyezési eljárást indítottak. Láthatják, milyen visszások tehát a szabályuk. Maguk a biztosok sem látják pontosan, hogy a szabályuk mire terjednek ki, mire nem, de talán maga a bizottság sem látja ezt teljesen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezeket a szabályokat világosra kellene tenni, és ilyen módon a szürke zónát ki lehetne fehéríteni. Ja. Kollégé Stasz, bitte. Stasz kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretném én is megköszönni ezt a felvilágosítást és információt. Úgy gondolom, ahogy Denis de Jong is mondotta, a tanulmány, amelyet ön és szeretek kidolgozott és bemutatott. Nagyon fontos tartjuk, nagyon sok információt tartalmaz. Hiányoznak a szabályok, ez nyilvánvaló. És ön javasolt néhány lehetőség szerinti módosítást. Úgy gondolom, ez a vita pont jókor szerveződött meg, csütörtökön találkozunk Timmermans úrral, és erről vele is szót lehet ejteni majd a, a megjegyzéseit érdekelnek inkább, amelyek egy adhok etikai bizottság létrehozását célozták, illetve az ombuds asszony, O'Reilly asszony erőfeszítéseit irányoznák elő ez irányban. A tetkérságon keresztül értesültünk egy levélről, amelyet O'Reilly asszony és Juncker úr levélváltásából származik. A két havonta két, havon, két hónapot vett igénybe az első levél júliusban született, a másik szeptemberben, aztán 20, november 23-án született a válasz. Ön is megerősíti, hogy Aurélia asszony kérdéssel fordult a bizottsághoz. Azt kéri, hogy a bizottság proaktívabban ö, szívleje meg az adhok bizottság javaslatait, és az átláthatósági weboldalon publikálja is ezeket proaktív módon. Lehet, hogy a vitában majd később is részt veszünk, ám vajon Aurélia asszony értelmezésével egyetérte, mi szerint egy proaktívabb módon kéne, hogy a bizottság fellépjen a e tekintetben, talán újrafogalmazva az adhok bizottság véleményét, és ezeket proaktívan publikálva. Ezek konkrét kérdések, az ombudsman, vagy a mutasszony részéről helyén való kérdések, és szerintem gyakrabban kéne ezzel foglalkozni, meg szívlelve ezeket. Köszönöm szépen, Martin a asszony a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy részt vehetek ebben a vitában, és természetesen mindent lejegyzetelek, és a 2014-es mentesítés szempontjából ezt figyelembe fogjuk venni, és Timmermans úrral való eszmecsere szintén érdekes lesz. Lenne egy kérdésem, de még azelőtt engedjék meg, hogy kicsit provokatív legyek. Ugyanis egy ideális világban tényleg lehetne a józan paraszti észt használni, és eldönthetnénk azt, hogy vajon mit is jelent az, hogy összeférhetetlenség. De hát ugye minden tevékenységben a humán összetevő az, ami a legnehezebbé teszi a helyzetet. Egy nagyon érdekes idézetet mondanék most a korrupcióval kapcsolatban, nem az összeférhetetlenségről. Az első korrupciós esemény az az, amikor elfogadja valaki e, azt a munkát, amiért, amire nem kvalifikált. Ez tehát az első korrupt tevékenység, Tehát tulajdonképpen nem tudjuk ezt, ez nagyon szubjektív, ezért konkrét szabályokra van szükségünk. Nos, hát mit gondolnak a konkrét kérdésekre rátérve? Azzal kapcsolatban, hogy melyik lenne a legjobb bevált gyakorlat, egy új magatartási kódex kidolgozásához. Mi jelenten egy jó alapot? Itt van például az Egyesült Államok beli vagy a kanadai példa. Nagyon sok magáncég beli példát is ismerünk. Mit gondolnak, hogy mi lenne a legjobb a bizottság számára? Magamat is felhelyeztem a hozzászólók listára. Szerintem egyszerűbb volna, hogyha nem kerülgetnénk ezt a dolgot folyton egy évvel ezelőtt a Barózó 2 bizottság mandátumnak vége felé már foglalkoztunk ezzel, és meglepett, hogy csak csak hat biztos volt a végén, aki megpróbált a, a saját területén munkát vállalni. Láttuk, hogy a hat hónap lejárt, és lehet, hogy újra kell vizsgálódnunk. Emlékszem, a Barózó e- első bizottság 20 hónappal később gyakorlatilag egy kivételével mindenki visszatért az üzleti világba. Also ich sehe jetzt aber auch im Vergleich, dass der Fokus sich Tehát ugyanakkor most a, a, a, a hangsúly eltolódott, Egyesek egyetemi pályát választottak, vagy, vagy think tankekben kutatnak, tanácsot adnak. Ugye azt is látjuk, hogy a biztosok nagyon gyorsan tanulnak, és az új szabályokkal való elbánás is nagyon gyorsan megtanulják. Tudják, hogy tudnak, hogy kell pénzt csinálni, elfelől ugye nincs kétség. Tehát ugyanakkor itt a, a etikai kérdéseket is érintő ügyekről van szó. Persze az esélyegyenlőséget is meg kell adni. Azok a közép és kisebb súlyú tisztviselők, akiknek bizonyosokat nem tehetnek meg, hát a, a, a nagy súlyok se tehessék meg ugyanazt, ezért legyünk figyelemmel erre az egyensúlyra és egyenlőségre. Mindezek a think tankek és vizsgálattárgyaik legyenek, milyen szervezetek vagy szervezetekhez tartoznak, és pontosan mi történik, milyen munka folyik ezekben a szervezetekben, és aztán mi történik 6-8 hónappal később. Köszönöm, visszaadom a szót önnek. Thank you for the... Köszönöm a kérdéseket ami a legjobb gyakorlatokat illeti. Nem egyszerű kiemelni egy konkrét rendszert, ami a legjobban működő gyakorlat volna. Egy, egy most kirajzolódó területről van szó, a közhivatalnokok etikai kérdései, a szabályok vizsgálata és a jó gyakorlat terjesztése nagyon hasznos lehet éppen most, és mi is ott tartunk valahol, az az, az önök jelentése volt, amit azt csinált, egyes rendszerekből igyekszünk kiemelni a legjobb elemeket és összerakni, sokszor persze nem népszerű a Juresz példáját említeni. Brüsszelt nem mindig szívesen hasonlítják össze Washingtonnal, de amikor Obama elnök, elnök lett, ugye ez már régebben volt, bevezetett új forgóajtó szabályokat, mert bizony komoly súlyos gondok voltak az előző kormányzattal ilyen szempontból, és helyén való, hogy Kanada és az Egyesült Államok példáját felhozták, és Európában is vannak jó példák. Szerintem ki kell mazsolázni a legjobb elemeket mindezekből, és mindez arról is szól, hogy a lehető legjobb célra törekszünk. Ha a bizottság képviseltetné magát, itt most biztos azt mondanák, hogy a mi szabályaink rosszabb, sokkal jobb, mint a legtöbb más európai hasonló szabályzat. Én erre azt mondanám, hogy hát ez nem elég, hogy jobbak vagyunk egyeseknél, mi a legjobbak legyünk, vagy erre kell törekedjünk, és nem csak úgy általában méricskélni kell magunkat másokhoz, akik esetleg gyengébbek. A best practice nagyon bonyolult dolog persze hogy válaszoljak az elnök asszony kérdésére. Mi kiváltképpen aláhúztuk azt a nyolc szerepkört, amit négy biztos vállalt el, nagyon bonyolultan fogalmazok itt, de persze voltak más szerepkörök is, amelyek problémásnak bizonyultak a mi értékelésünk szerint, talán más és másoknál fogva, de Ezekre is rámutatunk a jelentésünkben. Azt nem mondjuk konkrétan, hogy ezeket a szerepeket nem kellett volna engedélyezni, lehet, hogy itt-ott nem kellett volna, vagy lehet, hogy nem jól értékelték a e szerepkörök miben létét, vagy nem olyan szigorúan alkalmazták a szabályokat, ahogy kellett volna. Megint csak elég sok a szürke zóna itt, ahol nem világosan válik el a fehér a feketétől. A think tank szervezetek nagyon jó példája ezeknek, ahol volt biztosok, ilyen tanácsadói vagy, vagy tiszteletbeli posztokat kapnak. Meg kell vizsgáljuk a Bertelsmann alapítvány konkrét ügyét, amely politikailag aktív think tankként működik. Meglepett bennünket, hogy ezt engedélyezték. Tekintet arra, hogy ez a szervezet, a Bertelsmann alapítvány több mint 70%-át birtokolja a Bertelsmann média birodalom részvényeinek. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy egy, egy pusztán jótékonykodási munkát folytatna. Ez a szervezet bizony nagyon szorosan kapcsolódik vállalati érdekekhez. Ez a terület tehát szerintem, ahol nagyon körültekintően kell vizsgálódni a think tankek körében. Almunia volt biztos esete pedig, aki egy, egy konzultáns cég, think tank céghez csatlakozott, illetve egy tanulmány elkészítéséhez energiapolitikában, amelyet az NL ö, finanszírozott. Nem egy, nem egy, egy, egy teljes munkakör volt ez, semmi módon nem lehet annak tekinteni, amit Almuniót vállal, de megint csak egy olyan zavaros területen, ahol think tank fizetett egy munkakört, ahol elméletek tanácsadás folyt, de hát ez az egész nem olyan világos. Itt körül tekintően vizsgálódni kell. Köszönjük szépen. A Európai Bizottság főtitkárságának képviselőjének adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Kán asszony, hogy ilyen kimerítő tanulmányt készítettek. A bizottság természetesen választ fogadni a levélre is, és a tanulmányra is. Nagyon sok mindent el lehet mondani ezzel kapcsolatban. És valóban, milyen tények támasztják mindezt alá. Ne felejtsük el azt, hogy a biztosokra vonatkozó etikai rendszer szerepel a szerződésben is, ez a 245-ös cikk, amelyben az integritás szerepel követelményként a mandátum utáni időszakra nézve is. Úgyhogy azért nem meglepő az, hogy a bizottság ilyen sok nem választ adott, és hogy ugyanakkor a bizottság nem is adja meg az engedélyt az összeférhetetlen munkákra nézve, hiszen maguk a biztosok is tudják, hogy ez számukra kötelezettség, és tudják azt is, hogyha szabályt szegnek, akkor a 245-ös cikk értelmében a bírósághoz lehet fordulni. Volt egy ilyen régi eset, egy biztos asszonyról volt szó, akit bíróság elé citáltak, aztán persze visszalépett, és ezért végül is nem lett belőle ügy. Tehát ez egy olyan lecke, amit a biztosok ismernek, tudnak, és tudják azt is, hogy nem szabad a szerződéssel ellentétes tevékenységekbe kezdeni. Az engedélyezett esetek, amelyekre önök utalnak, hogy ezeket nem kellett volna. Most, hogyha csak ennyi van összesen, az szerintem már nem olyan rossz eredmény, de ugyanakkor persze meg kellene egyeznünk abban, hogy hogyan értelmezzük a szabályokat, mert a tanulmányban nem szerep konkrétan az egyes tevékenységekhez kötött összeférhetetlenségi kockázat, hogy mivel magyarázzák azt, hogy miért nem kellett volna ezt megengedni. Biztos, hogy nincsen konkrét összeférhetetlenség, mert különben a bizottság ezeket nem engedélyezte volna. Akkor milyen szélesebb kontextusba helyezett összeférhetetlenségről beszélhetünk? Akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy volt biztos semmilyen magán szférában való tevékenységben nem kezdhet bele, azért ez egy kicsit talán tovább megy a régi biztosokra vonatkozó etikai kereteknél, már csak azért is, mert az OECD is egy nagyon érdekes referenciaértékű dokumentumot készített elő, és abban is az szerepel, hogy a tiltások, illetve a korlátozások arányosak kell, hogy legyenek az összeférhetetlenség kockázatával. A bizottság rendkívüli módon odafigyel erre a kérdésre, nagyon szigorúan kezeli ezt a témát, és nem hajlandó engedélyezni semmiféle olyan tevékenységet, amely összeférhetetlen vagy a volt portfólióval, vagy az Európai Unió érdekeivel. És az is igaz, hogy ebben az értelemben dolgozik az Európai Bizottság. De a javaslatokra választ fogunk adni, de azért arra emlékeztetnék, hogy állandóan visszatér egy gondolat, azzal kapcsolatban, hogy egy teljesen külső, öm, teljesen független etikai bizottság jöjjön létre. Igen, ez így nagyon szép és jó lenne. Egy intézményközi etikai bizottságot szeretett volna létrehozni a bizottság. Nagyon nehéz egyébként ezt megvalósítani, de egyébként a bizottság és a tanács is elutasították ezt. Tehát elméletileg mi támogatjuk ezt, és van is etikai bizottságunk, ennek az összetételét is felülvizsgáltuk, mert az első etikai bizottságban volt két volt biztos, és egy külső személy, de rájöttünk arra, hogy ez egy kicsit nem annyira függetlennek tűnik, és nem biztos, hogy elég szigorúak a biztosok a volt kollégáikkal szemben. Éppen ezért azóta ezt megváltoztattuk, most van egy volt európai parlamenti képviselő, van egy volt európai bíró, és egy volt európai bizottsági főigazgató, mert azért ismerni kell a portfólió kiosztását, a mechanizmusokat, a bizottság működését, ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy van e összeférhetetlenség vagy sincs. Tehát nem lehet állandóan külső ö, személyeket bevonni ebbe a folyamatba, mert ők nem ismerik a bizottság belső működését. Az etikai bizottságok az Egyesült Királyságban is ö, ilyen módon működnek, tehát hogy volt ö, tagokat, szintén más volt tagok ítélik meg az összeférhetetlenségi ügyeket. az a kötelezettség, hogy közé kell tenni ezeket az adatokat. Ahogyan Kán asszony azt mondta, hogy voltak olyan tevékenységek, amelyeket nem tettek közzé, hát én maximum egy ilyet tudok, és egyébként kértük is a biztostól, hogy ezt tegye meg. Ez egy think tank volt, tehát egy ilyen agytrözt, tehát nem egy magáncég igazgató tanácsában betöltött szerep, vagy bármiféle olyan szerep, amely összeférhetetlenségi vagy Európával ellentétes érdekeket szolgálna. Tehát azért nem olyan drámai a helyzet szerintem, amikor megnézzük a végeredményt, négy személy, négy biztos, nyolc tevékenységet folytat, olyan tevékenységet, amely esetleg kockázatát vetheti fel az összeférhetetlenségnek. Mi ezt még nem látjuk, nem láttuk ezt a, az analízist, de ezt még végig kell olvasnunk, és természetesen nem én magam fogom a végső megoldást, eredményt elmondani. Politikai szinten történik majd döntés. Timmermans úr, Györgyeva asszony és az elnök is meg fogja ezt vizsgálni, és azt hiszem, hogy a konklúzió az az, hogy azért a bizottság már nagyon sokszor bebizonyította azt, hogy elkötelezett a átláthatóság növelése mellett, és itt van egyébként egy olyan link is, amely a jegyzőkönyvhöz vezet el, és minden alkalommal, amikor Kán asszony, aki egyébként a legfontosabb ügyfelünknek mondhatja magát, dokumentumokat kért be, azt hiszem 50, több mint 50 esetben volt ilyen, több mint 190 dokumentumot kért ki. Mi mindig is válaszoltunk a lehető legnagyobb átláthatóság mellett és a betartott határidőkkel. Tehát én nem gondolom, hogy a bizottságot azzal lehetne vádolni, hogy nem eléggé átlátható, és azt gondolni, hogy az európai állampolgárok mindezt szeretnék olvasni, hát erről nem vagyok meggyőződve, legalábbis az átláthatósággal kapcsolatos holnapunk látogatottsága is ezt támasztja alá. Én nem gondolom, hogy van bármilyen másik olyan európai intézmény, amely olyan átlátható lenne, mint mi, és még szerintem tagállami szinten is nagyon átláthatónak mondhatjuk magunkat. Ennyit szerettem volna elmondani, és majd visszatérünk ezekre a kérdésekre később. Köszönjük szépen, soha nem gondolnánk, hogy időpocsékolás volna biztosok viselkedési kódexével foglalkozni. Azt tapasztaltuk meg, hogyha a figyelem homlok terébe kerül valami, akkor azt mondják, hogy túl későn foglalkozunk vele, ha meg korán kezdünk vele foglalkozni, azt mondják, hogy túl korán. Nos, a tanulmány érdekes, és ezt a jelenséget minnyájunknak szemmel kell tartani. Ígérhetem, hogy mi ezt meg is tesszük. Megköszönjük Kenna asszonynak, hogy eljött. Gondolom, hogy az eltelt 18 hónap után updateolják majd a tanulmányt, és egyébként pedig egyetértek önnel, abban, hogy nem arról van szó, hogy itt vádakat fogalmazunk meg, nem egy jelenséget szeretnénk komplexen szemmel, szemmel tartani. Lehet, hogy mi vagyunk az egyetlenek a tisztelt házban, akik ezt a jelenséget szemmel tartjuk, és nem is baj, hogyha a bizottságban tudják, hogy szemünket vetjük rájuk. Hiszen így lehet csak az esélyegyenlőséget biztosítani, és így lehet az összeférhetetlenség jelenségével is foglalkozni. Fontos, érdekes felismerésekhez jutottunk. Persze a részkérdésekben szükség van a frissítésre, a nyomon követésre, és lássuk, merre fejlődik a helyzet tovább. Köszönöm mindenkinek, holnap kilenckor találkozunk sajnos ismét ebben az ülésteremben, hol ilyen hideg van, és holnap pedig szavazunk, szavazunk Deutsch Tamás véleményéről. Szép estét kívánok lezárni az ülést.